Köszönöm szépen. Bonjour. Nous avons le quorum pour pouvoir euh, commencer notre... Euh, Jó napot kívánok, meg is kezdhetjük az ülésünket. Először is egy nagyon fontos szavazásra kerül sor. A reform támogatási programról fogunk szavazni. 2018. november 22-én elfogadta a szakbizottságunk a véleményt erről a dossziéről. Azonban a, a KONT és a Büdzsé a vegyes bizottság soha nem foglalkozott tovább ezzel a dossziéval, úgyhogy nem zártuk még le ezt a témát. Ismét megkerestek minket, hogy, hogy szavazzunk erről, a, erről az ügyről. A koordinátorok döntöttek a múlt hónapban, és azt állapították meg, hogy ismét meg kell erősíteni ezt a, ezt a véleményt a módosítás nélkül. Itt tehát egy eljárási szavazást tartunk most, új véleménytervezet nem került benyújtásra, és nem módosításokat sem nyújtott be senki. Megállapítottuk, hogy ki lesz az előadó Krisztián Gineá vállalta ezt a feladatot, és most szívesen megadom neki a szót, hogyha szeretne felszólalni, hogyha nem, akkor rögtön a szavazás mezeire lépünk. Népszerinti szavazást fogunk tartani. Köszönöm szépen, elnök úr! Ugyanarról a véleményről van szó, mint amit elfogadtunk már 2018-ban is a korábbi szakbizottság keretében, ezért nincs arra szükség, hogy szaporítsam a szót. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen, akkor mindenkinek remélem megvan a szavazókártyája, és most meg is kezdhetjük a szavazást. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a véleményt, 19-en szavaztak mellette, hatan ellene, és senki nem tartózkodott. És akkor mehetünk is tovább a napi rendel. A Eurocity képviselőjével fogunk tartani egy eszpecserét. A Eurocity egy nagyon fontos ernyőszervezete az európai városoknak, 1986-ban alapították ezt a szervezetet, és ma 140 várost gyűjt a saját ernyője alá. És kimondottan városi perspektívából nézi az európai politika alakítását. A Eurocity által végzett munkát a Végrehajtó Bizottság egyik jeles tagja, Matthias de Klerk fogja bemutatni. Matthias de Klerket üdvözlöm! Ő egyébként Gentnek a polgármestere, és hát emlékeztetett arra, hogy François Mitterrand is ellátogatott Gentbe. Mindenki emlékszik erre az eseményre. Mert hogy azt mondta, hogy Gantal, Gent a legismertebb ismeretlen város. De Klerk úr prezentációja után pedig a képviselők kapnak szót és remélem, hogy nagyon sok kérdést fognak feltenni, nagyon sok észrevételük lesz. A Eurocity nagyon fontos szerepet játszik azon területeken, ahol mi is megvédjük a regionális politikát, annak jelentőségét, és nagyon fontos eredménye volt az elmúlt ciklusnak az Amsterdami Paktum is. Tehát stratégiai kérdésekről is szó lesz most. Nagyon sokszor beszélünk ebben a keretben, a, ebben a szakbizottságban a városi kihívásokról. Nagyon sokan élnek Európában, városokban tehát nagyon fontos csomópontok, és a városokba koncentrálódik az Európai Unió kihívásainak komoly része, főleg azok a kihívások, amelyek például a környezethez, a környezetvédelemhez kapcsolódnak. Az éghajlatváltozási kérdést is a városokban kell eldönteni, a városokon fog ez múlni, illetve az energia fordulat is a városoktól függ, fog függeni. de említhetném még a menekültek integrálását is, vagy hát más nagyon fontos témákat is, amelyek szintén részét képezik a mi elképzeléseinknek is. Uh, uh, Köszönöm szépen, kedves kollégák, hölgyeim és uraim! Köszönöm a lehetőséget, hogy Gent polgármestere minőségében, ugye 15 kilométerre van csak innen, és mint persze a Eurocities program egyik résztvevője, beszámoljak önöknek arról, hogy eddig mit tettünk. Köszönöm, hogy elsők között hívtak meg minket erre az eszmecserére, az Urban agendáról, és megoszthatjuk önökkel tapasztalatainkat, fenntartásainkat, javaslatainkat a program tekintetében. Mi szeretjük Európát, Európa is szereti a városait, csak nem árt, ha jól szeretjük egymást, Európa semmi városai nélkül, és viszont. Na nézzük magát a Eurocities programot, amelyben több mint 140 európai város vesz részt annak érdekében, hogy javítsák a város élet minőségét közös erőfeszítésekkel, és a városok így valódi partnereivé válnak az Európai Uniónak. Elnök úgy fogalmazott, hogy egy jobb jövő érdekében mi is így gondoljuk, és végre az Európai Unió a városokat tette a jólét, a fejlődés politikájának középpontjába. Hat város kezdte az együttműködést 32 évvel ezelőtt, mi már akkor is ott voltunk a hatok között, 86-ban, és most már több mint 140-en vagyunk, ahogy elmondtam. Tagjaink ö, olyanok lehetnek, akiknek legalább 10 million citizens across 200 ezer lakosa van, és 39 országból származnak az együttműködő városok. Hat fő polgárcentrikus célt jelöltünk ki magunknak. Egyrészt az inkluzív társadalom megteremtését, a jólétet, az egészséges környezetet, a nyílt tereket, fórumokat, a globális kihívásoknak való megfelelést, és végül pedig azt, hogy a jövő tükrében akarunk fejlődni. <clears throat> Ezen konkrét célokhoz oszthatók be azok a programok és célok, amelyeket megfogalmazunk, és meggyőződésünk, <clears throat> hogy most útválasztóhoz értünk, mert a valóság nagyon komplex, ezért új megközelítésekre van szükség, és ma már semmit nem lehet egyedül önállóan megoldani, csak együttműködésben lehet bármit is kezelni, és mi ezért keressük az önök társaságát, együttműködését is. Örülök, hogy a Green Deal megfogalmazódott, és hogy Európa kitűzte célul, hogy 2050-re az első szénsemleges kontinensé válik a világon. Ebben persze nyilván a városoknak is komoly feladat jut majd, de készen állunk ezeket teljesíteni. A mai politikai vezetők a COP25-ön Madridban éppen arról beszélnek, hogy milyen konkrét fellépésekre lenne szükség és most már mindenki tudja, hogy nem beszédre van szükség, hanem konkrét intézkedésekre. Gent városa, amelynek polgármestere vagyok, is küldött delegációt a madridi konferenciára, és konkrét javaslatokkal is fogunk ott élni, arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet a szén lábnyomunkat csökkenteni. De most térjünk vissza a Eurocities hálózatra. Számos munkacsoportban zajlik a munka, sok esemény szervezünk, tagjaink számára platformot biztosítunk ahhoz, hogy tapasztalataikat kicseréljék, és ötleteiket megosszák egymással. Itt szakemberek, politikusok ö, széles köre tanácskozik egymással, határokon átívelő módon, és a különbségeket is megfogalmazva, megosztva egymással. Európai szintű megoldásokon gondolkodunk, hogy Európa szerte a városoknak milyen irányba érdemes lenne, lenne érdemes ellépniük. A Eurocities megpróbál közös álláspontot is kialakítani, és az EU intézményeivel is közös célokat követni intézkedések, szabályozások tartoznak ide, de ezeket egy új szinten fogalmazzuk meg. A legkorszerűbb, legmodernebb technológiák, lehetőségek tükrében, és persze ugyanilyen kihívások tükrében. A városi önkormányzat komoly híd funkciót tölthet be az EU céljai az önök munkája és a polgárok között. Mi vagyunk az a közigazgatási szint, amelyik legközelebb van a polgárokhoz. Tehát együttműködünk egyfelől az európai intézményekkel, stratégiai partnernek tekintjük egymást. Ugyanakkor a polgáraink napi életére ható intézkedéseket hozunk, annak érdekében, hogy helyzetbe hozzuk őket, és be, ö, <clears throat> állítsuk őket egy európai, vagy globális kontextusba. Tehát ez egy nagy kihívás és nagy lehetőség is számunkra. Köszönöm, hogy most éppen ennek a jegyében itt lehetek. Tehát, hogy összekössük Európát a polgáraival. Én elkötelezett európai vagyok, a nagyapám európai biztos volt, 1927-ben született. Aztán jöttek a nácik, és a gentieket elüldözték a házaikból. Gyerekként éltem ezt meg 44-ben. By the Polish and by the... Az apám 44-ben, nagyapám is ezt megélték, és ekkor kötelezték el magukat Európa mellett. És amellett, hogy Együtt kell működnünk, össze kell kötnünk európai országokat, polgárokat. De ehhez mindig az is hozzátartozik, hogy Európa ne szakadjon el a polgáraitól, a közvetlen kapcsolattól. Elnök úr, tehát az európai és a nemzeti és a helyi vezetők, a bizottság és a parlament partnerek, a Green Deal csak együtt valósítható meg, a digitális átalakulás is, és be kell látnunk, hogy minden európai politika végrehajtásához kulcsfontosságú a városok, települések, települési önkormányzatok szerepe. A Eurocities hálózat tehát összeköt van egy ilyen logónk, hogy 100 days, 100 ways. Tehát 100 munka napja alatt az új Európai Bizottságnak 100 üzenetet fogunk a köz, közélet felé különböző fórumokon sugározni, és ez a 100 üzenet, ez a 12 legfontosabb kihíváshoz kapcsolódik majd. Nézzük az Urban Agendát. 2000 16 fordulópont volt a városok szempontjából, mert ekkor indult be az Urban Agenda program, amit a holland elnökség ö, szorgalmazott, és 2016 májusában az Amsterdami szerződéssel jött létre. Ebben az áll, hogy a tagállamok segítségével az Európai Bizottság közvetlenül felveszi a városokkal a kapcsolatot, és a városi természetű kihívásokra közös programokat alkot, jobb szabályozással, jobb finanszírozással próbálja ezeket a problémákat kezelni. Az volt ennek a hátterében, hogy mindenki belátta, hogy a városi térségek szerepe Európán belül megnevekedett, és ahogy elnök úr is kifejtette, az európai lakosság 70%-a ma már városokban él, 85%-át az EU GDP-jének városokban termelik meg, 70%-a az európai joganyagnak városokra vonatkozik, és 70%-a a munkahelyeknek is a városokban van. Ezek önmagukért beszélnek ezek a számok, és az utóbbi három év során nem csak a 12 tematikus terület kapcsán, a globális szélok kapcsán, levegőminőség, digitalizáció játszottak a szerepek, a városok nagyon fontos szerepet, hanem két új partnerségben is, a kultúra és a biztonság területén is. Úgyhogy most már 14 partnerségi terület van. Végig nagyon komoly volt az Európai Bizottság támogatása ehhez az Urban Agendához, és ezt nem győzzük eleget hangsúlyozni, örömmel említem most is. Milyen hozzáadott értéket generált az együttműködés, és mit tanultunk? A román elnökség 2019-ben felmérte az Urban Agenda működését, és a bizottság is végzett egy belső felmérést. És két érdekes kijelentést látunk. A tagállamok elismerik az Urban Agenda program pozitív szerepét és megfogható eredményeit. Például ilyen volt az is, hogy az európai politikákat és az európai pénzeket hogyan lehet lefordítani a városok nyelvére, és hatékonyabban felhasználni. Hogyan lehet az információs szakadékot áthidalni a magas szintű politikák megfogalmazása és a gyakorlati végrehajtás között? Az Urban Agenda nagyon sok konkrét eredményt hozott társadalmi-szociális területen is. A menekültügy, a migráció, az integráció és az áldozatvédelem területén. De talán legfontosabb az az eredmény, hogy az Urban Agenda megerősítette az együttműködést és párbeszédet a városok, a kormányzatok és az EU között számos ágazatban, úgyhogy most már az a többszintű közigazgatási rendszer, amely eddig csak elvek szintjén létezett, most nagyon gyakorlatiassá vált, és jó keretet biztosít a tovább lépéshez. Annak érdekében, hogy hatékony és tényleg értelmet kapjon ez az egész program, ehhez hatékony politikákra van szükség, és hát alapvetően jó lenne, hogyha az Európai Uniós döntéshozatalba is beépülnének ezek az elemek, és ebből a szempontból az Európai Parlamentnek fontos szerepe van. A városi agendának nagyon nagy elkötelezettségre van szükség a tagállamok részéről, épp úgy, mint az Európai Bizottság illetékes főigazgatóságaitól, és hát le kell ülni a városokkal, a városok vezetésével, hogy egy több szintű kormányzási struktúrát kidolgozzanak, és majd amikor az új New Deal, Green Deal-ről beszélünk, akkor azt is vessük a eszünkbe, hogy ez nem megy a városok nélkül. Ezért lenne nagyon fontos azt, hogy ezt megvalósítsuk. És végül, de nem utolsó sorban, pénzügyi forrásokra is szükség van, és azoknak a hatékony felhasználására. Jelenleg leginkább a külső szakértők bevonását támogatjuk, de ezen kívül egy egész hálózatot kellene kialakítani, és különböző eszközöket kellene igénybe venni. Az új bizottság, az új parlament új lehetőségeket is jelentenek számunkra, amelyeken keresztül erősíteni lehet a városi dimenziót, illetve a politikák demokratikus tartalmát, természetét. Fontos a kohéziós politika 2020 utáni időszakra nézve, időszakra nézve szóló csomagja, és ebben pedig az önök szakbizottságának van igen fontos szerepe. A javaslatokban sok minden szerepel a mi gondolataink közül is, de sajnálatos módon a tanácsi jelenlegi csomaggal kapcsolatos viták, illetve a több éves pénzügyi keretre vonatkozó tárgyalások kevésbé pozitívnak mutatkoznak. Én pedig ezt az euró Cities szemszögéből szeretném megvilágítani, mert bizony nagyon aggódunk az esetleges megszorító intézkedések miatt, ennek nagyon rossz hatása lehet az európai régiók és városok fejlődésére. Ezen kívül pedig az Európai Uniót úgy kell kialakítani, hogy gazdasági és területi kohéziót is javítani lehessen. Vagyis a legfontosabb európai célok mentén kell dolgoznunk. A partnerség az egyik legfontosabb, ezt nem lehet kellőképpen hangsúlyozni. Hatékonyságon javítanunk kell, és kritikai fontosságú az, hogy a megfelelő válaszokat adjuk a terepen is, és hogy ezt az elvet gyengítő a gondolatokat visszautasítsuk a kezdet-kezdetétől fogva. Nagyon örülünk annak, hogy a lipcsei kartát meg, akarjuk, meg akarják erősíteni. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a fajta munka az, ami az integrált városi fejlesztés és egyfajta komplex városi kihívások kérdésének is jót fog majd tenni helyzetbe kell hozni a városokat, hogy a globális kihívásokat hely, helyi szinten is kezelni lehessen. Az új Európai Bizottság azt nézi, hogy hogyan lehet újra felvenni a kapcsolatot az állampolgárokkal, ez pedig tulajdonképpen oda vezet el, hogy talán sikerül majd ismét megerősíteni a hitelességünket és a belénk vetett bizalmat. Ezen keresztül pedig lehet javítani a demokratikus projektünk eredményeit. Ehhez az emberekkel kell együtt dolgozni, és a politikai gondolatokat be kell építeni az európai szintű politikába, és bizony partnerek vagyunk az Európa jövőjéről szóló konferencia tekintetében is, tehát mi úgy gondoljuk, hogy szeretjük Európát, de Európát nem lehet a, a polgárok nélkül építeni, tehát együtt kell dolgozni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen. Nagyon erős gondolatokat hallhattunk, és igen, konkrét gondolatok voltak ezek. Azt kell, hogy mondjam, hogy ezzel kapcsolatban rögtön meg is nyithatjuk a vitát, mert igen fontos az, hogy a Eurocities-el milyen kapcsolatot folytatunk. Eliza Bóni is itt van, akit szintén szeretnék most üdvözölni. A eurocity mindig is nagyon jó volt az együttműködésünk. Valóban. A válaszokat helyi szinten kell meghozni, tehát helyi szinten lehet igaziból az európai célokat is megvalósítani. Ez a legjobb helyszín arra, hogy megkezdjük a munkát. És ezért aztán az Európai Parlament a különböző tárgyalásaik során is a partnerséget részesíti előnyben, és ezt folytatni is kell. Most pedig Isabel Carvalhaisnak adom meg a szót a szocialista frakciótól. Köszönöm szépen, portugálul fogok beszélni, köszönöm szépen. Azzal szerettem volna kezdeni, hogy meg akarom köszönni, várok még egy pillanatot, igen. Tehát azzal kezdeném, hogy szeretném megköszönni Matthias Döklerknek ezt a csodálatos felszólalását, és szeretném a Eurocities-t is köszönteni. Én Prágából érkeztem, Brágából, Portugáliából, és tudom, hogy mennyire fontos volt ez a hálózat a mi működésünk, a városaink működése szempontjából. Tehát nagy munkát végzett ez a hálózat az emberekért is. Egy dolgot szeretnék kiemelni, az új politikai ciklus kapcsán azért elég sok aggályunknak adunk hangot, mert gyakorlatilag a kohéziós politikával kapcsolatos viták nem csak a befektetésekről szólnak, mert itt ténylegesen sok-sok ember életéről van szó, hiszen az emberek Európa városaiban élnek, és ahogyan ez már elhangzott, a városok óriási kihívásokkal kell, hogy megküzdjenek. Gondoljunk a hulladékkezelésre, a vízgazdálkodásra, a különböző közösségek befogadására, tehát óriási nagy kihívásokat tapasztalhatunk a városokban, és ezért nagyon fontos a kohéziós politika támogatása. Valójában különösen néhány város szempontjából fontosak ezek az aggályok. Én nagyon odafigyelek a tárgyalások alakulására, és az biztos, hogy én nem fogok ölbetett kézzel ülni, amikor majd megkezdődnek a tárgyalások, hanem mindent meg fogok tenni annak érdekében, hogy a városlakók érdekeit tudjam képviselni. Lenne egy kérdésem is. A városok és a vidék összeköttetése hogy néz ki? Milyen fajta vitát, illetve párbeszédet képzel el a városi és a falusi közösségek között? Mert azt hiszem, hogy mindkét világban megvannak a maguk jellemzői, de nem szabad, hogy két teljesen különálló világról beszéljünk, hiszen a kohézió lenne pont a lényeg. Köszönöm szépen! Andrei Novakov a néppárt nevében következik. Köszönöm szépen! Szeretnék gratulálni a polgármesternek is, és a Eurocities hálózathoz is gratulálnék. Láthatjuk azt, hogy egyre több fiatal van a politikában is, ez pedig egyfajta új víziót jelent a politika számára. Amikor regionális szinten beszélünk erről, akkor az szerintem még reményteljesebb. Ön egy olyan szakbizottság előtt áll, amely a régiók legjobb barátjaként szeretné magát megvalósítani. Szeretnénk a kohéziós politikát támogatni pénzügyi eszközökön keresztül, és úgy is, hogy azt a kohéziós politikába be tudjuk építeni. A 2020 utáni kohéziós politikáról van itt most szó. Engem az ön véleménye érdekelne azzal kapcsolatban, hogy ön hogyan látja a kohéziós politika alakulását mondjuk egy év múlva. Tehát ez csak az új tagállamok számára, vagy csak a szegény ö, régiók számára lesz elérhető, vagy pedig, egy, vagy pedig szintet kell ugranunk, hiszen olyan politikát szeretnénk, amely a fejlettebb régiók számára is esetleg előnyökkel kecsegtet. Köszönöm szépen. Andrei Noktek következik. Köszönöm szépen a Rényútól. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy világosan kiderül az, hogy az európai városok egyre környezetbarátabbá szeretnének válni, és szociális értelemben is szeretnének tenni valamit az emberekért. Egy konkrét aspektusra szeretnék rákérdezni, ez a nagyobb városokra vonatkozik, főleg Közép-Európára gondolok én, de lehet, hogy más európai régiókra is igaz lesz, amit mondani fogok. Ezeknek a nagyvárosoknak gyakran az a problémája, hogy a megélhetés nem biztosított, a, a lakhatás nem mindig biztosított, nehéz lakáshoz jutni, akár lakásbérlethez is, és ez gyakorlatilag a társadalom minden rétegében, de főként a fiatal családosokra jelent nagyon nagy problémát. De egyszerűen nem tudják megengedni maguknak azt, hogy a, fő, a vár, nagyvárosokban éljenek, hanem a bolygóvárosokban élnek, viszont ott meg nagyon nehézkes a tömegközlekedése, tehát autó használatára kényszerülnek, és ennek meg a környezeti hatása katasztrofális. Engem az érdekelne, hogy vajon a Eurocitizen belül ezzel a problémával foglalkoznak-e, tehát hogy esetleg inkább a városokban a lakhatás megoldására az elfogadható a áru a lakhatási megoldásokra gondolnak, vagy pedig inkább arra, hogy ne autóval járjanak az emberek a bolygóvárosokból be a nagyvárosba, hanem inkább tömegközlekedéssel. Köszönöm, Andrei. Az ID nevében Francesca Donato következik. Köszönöm szépen olaszul fogok beszélni. Én is szeretnék gratulálni. Egy nagyon fontos és világos beszédet hallhattunk a genti polgármestertől. A Eurocities valóban egy nagyon hatékonyan működő szolgálat, illetve hálózat. Engem inkább az aggaszt egy kicsit, hogy sajnos nem az összes fontos nagy, euró, nagy olasz város vesz részt ebben a hálózatban. Úgyhogy én szeretnék kezet nyújtani, és mindent meg fogok tenni én is annak érdekében, hogy az olasz városok is részt vegyenek ebben a hálózatban, főként a választókerületemben fogom kifejleszteni a tevékenységemet Szicíliában. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Izabel Belzsobera következik, aki alelnöke is a szakbizottságunknak. Köszönöm szépen, spanyolul fogok beszélni. Nagyon szépen köszönöm a prezentációt, és gratulálunk. Tényleg nagyon fontos ez számunkra, nagyon fontos Gent városa, mert Nagy Károly is, illetve 5. Károly is ott született. Néhány megjegyzésem lenne az elhangzottakkal kapcsolatban, egy olyan témában, amely rendkívül fontos számomra. Konkrétan arra gondolok, hogy mit kell lehetne tenni annak érdekében, hogy a városok a vállalkozások számára vonzóvá válnak, tehát hogyan lehetne a tehetségeket gondozni és lehetőségeket biztosítani a városokon belül, tehát hogy beinduljanak a vállalkozások, ezeket tovább lehessen fejleszteni, vagy pedig, hogy nagy cégek bizonyos városokban telepedjenek le. Mit lehetne tenni ennek érdekében? Én azt gondolom, hogy a Eurocities különböző programjai között a web oldalon nagyon könnyű egyébként az információt megtalálni, jók ezek a fórumok, úgyhogy igenis, és a kis és középvállalkozások támogatása mellett nagyon sok lehetőséget láttam, ugyanakkor nem láttam olyan konkrét projekteket, de lehet, hogy léteznek ettől még ilyenek, amelyek lényege az lenne, hogy az életminőséget javítani lehessen a városokban, legyenek ott lehetőségek a vállalkozások fejlesztésére, tehát legyen gazdasági tevékenység, és ezen keresztül munkahelyteremtés. Én ezzel kapcsolatban szeretném kifejteni a tevékenységemet, a legtöbb tevékenység, a legtöbb kezdeményezés kapcsán az a kérdés fogalmazódik meg bennem, hogy ki finanszírozza és mennyi a költségvetése a Eurocities-nek, illetve a különböző projektjeinek. Köszönöm szépen. Pascal Aribon következik, aki az Interrégel foglalkozó a jelentéstevők. Köszönöm szépen. Én is belga vagyok, a német régióból érkeztem, amely egy ilyen hármas határrégió is egyben, úgyhogy tényleg nagyon elkötelezett európéjárek vagyunk mi ottam. Én asszisztensneként kezdtem itt ebben a parlamentben a munkát, és nagyon is meggyőződtem arról, hogy Európa milyen sokat tesz, és ön egyébként Európa egyik legszebb városának a polgármestere. Ki az, aki még nem látogatott el Gentbe, illetve hogy aki még oda nem látogatott el, az szerintem menjen el, mert egy nagyon szép városról van szó. Ön elmondta azt is, hogy a városoknak fontos partneré kell válni, és a jövő héten von der Leyen asszony a New Green Deal-t fogja bejelenteni, és ennek legfőképpen a városokra van hatása, mert ott laknak az Európai Unió állampolgárainak többsége, és ott van egyébként a legtöbb probléma is, a közlekedés, hát az együttélés az nehéz mindig, amikor tömegek laknak közel egymáshoz, az energiaproblémák, problémák, is a városban jelentkeznek leginkább, és ehhez erőteljes városi politikára és erőteljes regionális politikára van szükség. Én az Interreg jelentéstevője vagyok, és el kell mondanom azt is, hogy a tanács, illetve a állam és kormányfők egy olyan javaslat találtak elő, amelynek az értelmében az Interrégnél 30%-os volt a csökkentés. És ráadásul ezt pont azok teszik meg, akik leginkább Európa pártinak mondják magukat. Hogyha 30%-kal megnyírbáljuk ezt a programot, akkor az gyakorlatilag a program halálát jelenti. Ön a Eurocities-ben dolgozik, ön mit gondol a Eurocities, hogyan járulhat hozzá ahhoz, hogy meggyőzzük az állam és kormányfőket ennek a költségvetési megszorításnak a helytelenségéről. Holnap jön a Mikulás, ez egy nagyon szép nap itt a belga gyerekek számára. Ön mit szeretne kérni a Mikulástól? Mi lenne az ön kívánsága? Vagy rajtunk keresztül mit kérne a Mikulástól annak érdekében, hogy 2020. január 1-én ez a kívánság egy konkrét jogszabályváltozásban ölcsön testet, regionális politikában. Mi az, amit ön holnap után polgármesterként, változásként látni szeretne? Köszönöm szépen. Köszönöm, Judy Ward következik. Köszönöm szépen. Én is eh, elzarándokoltam Gentbe, és valóban nagyon szép város ez. Én 2014-ben eh, eh, lettem itt képviselő, úgyhogy nem ismerem annyira jól Belgiumot, amennyire szeretném, de ugyanakkor hát nagyon sok művészt ismerek, illetve olyanokat, akik Gentben tanultak. Jó lenne, hogyha kultúrát lehetne fejleszteni a városokban, Ön hogyan látja a kultúra szerepét a gazdasági életben, egy gazdasági motorként, akkor, amikor gyakorlatilag mindig a gentrifikáció fenyegeti a kultúrát, azon keresztül, hogy különböző területeket a városokon belül, tehát ahonnan kiszorítják gyakorlatilag a kultúrát, Én a kreatív iparágakból érkeztem, és azt gondolom, hogy nagyon figyelnünk kell a művészeinkre és a művészi közösségekre, nem csak azért, mert lehetőséget biztosítanak a városoknak megújulásra, hanem a pénzügyi összeomlás után a kreatív iparágak voltak szinte a leginkább ellenállóak, úgyhogy egy nagyon hagyományos iparágról van szó, amely képes megújítani magát és újra és újra feléledni. Vajon ezek az iparágak hogyan segíthetnek abban, hogy feloldjuk a társadalomban lévő feszültségeket, hiszen itt azért óriási problémák vannak, például az idegenektől való a félelem kapcsán, amikor új emberek, akár például migránsok, vagy, vagy menekültek érkeznek egy új egy városba. Hát például Manchesterben ezek az emberek hatalmas lehetőségeket teremtettek, úgyhogy nagyon kohéz és diverz a társadalom nálunk Manchesterben. Fontos az ilyenfajta párbeszéd támogatása, úgyhogy ezzel kapcsolatban engem nagyon is érdekelt az, hogy itt az Európai Parlamentben a kultúrá, kultúrát és a, az oktatást, mint címeket, mint neveket visszategyük a portfóliójába a biztosnak. Nagyon fontos lenne tudni azt, hogy ön mennyire támogatja ezeket a gondolatokat, és hogyan lehet a zöld ágendát is támogatni a, a városok hálózatán belül. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Köszönöm szépen! Láthatja, hogy a prezentációja nagyon-nagyon sok megjegyzést, kérdést, észrevételt generált, és hát most figyelmesen hallgatjuk a válaszait. A nagypapája valóban egy nagyon jelentős európai politikus volt. Nagyon sok jelentéshez volt köze. Nagyon fontos képviselő volt tehát. És hát önre is valószínűleg ez igaz a prezentációja alapján, hogy szintén nagy európai, nagy európérnek tekinthető. Ez a szakbizottság, amiben dolgozunk, nagyon sokszínű politikai szempontból, viszont hasonló célokat követünk, és ez jelenti az erőnket. És most megadom a szót, hogy válaszolhasson a kérdésekre. Köszönöm szépen, elnök úr! tisztelt képviselők, tisztelt szakbizottsági tagok. Először is szeretnék köszönetet mondani, mert hogy valóban érzem, hogy, hogy önök a partnereink tudnak és szeretnének lenni. A partnereink abban, hogy a régiók és a városok az európai intézmények agendájában nagyon fontos helyet foglaljanak el, és hát nagyon köszönöm ezt a támogatást előre is. Fogok néhány kérdése válaszolni, és aztán a főtitkárunknak is megadnám a szót, Annalisa, illetve átadnám a szót Annalisa Boninak. Tehát először akkor néhány észrevétel részemről. Először is ott kezdeném, ahol befejeztük, Manchesterben. Nagyon jó, hogy Kevin De Bruyne, a Manchester City egyik játékosa, hát ő Genti. Manchester Cityben focizik. Tehát az én városomból származik, és a szülei 5 kilométerre laknak tőlem, és most pedig Manchesterben játszik. Szerettem volna azt is hangsúlyozni, hogy milyen fontos a, a művészek, a kulturális élet a, a szerepe. Kentben van egy öt éves elképzelés, megdupláztuk a költségvetést a kulturális infrastruktúra támogatása esetében, hiszen az az alapvető meggyőződésünk, hogy a kulturális megújulás jelentheti az erős gazdasági gazdaságnak az alapját is a városainkban. Úgy gondolom, hogy egy átfogó elképzelést kell kialakítani, hiszen egy holisztikus elképzelést, hiszen együtt dolgoznak a, ezek a különböző elemek. Knotek úr észrevételére is reagálnék. Ezt szeretnék mi is támogatni a, az elérhető lakhatási projekteket, és hát voltunk múlt héten Prágba, Prágában, illetve Firenzében is, hiszen Dario Nardella a firenzei polgármestervel is együtt dolgozunk, illetve a varsói polgármesterrel. Ő is a fiatalabb generációhoz tartozik, akár csak Prága és, és Firenze polgármesterei. A spanyol hölgy, Medzsumel asszony észrevételére is szeretnék reagálni. Hogyha vállalatok szeretnének beruházni például az én városomban, akkor az az első kérdés, ami felmerül, hogy hát van-e például megfelelő tömegközlekedés, mert hogyha a forgalmi dugók szétezik a várost, akkor a gazdaság is meghal. Ez a kettő dolog tehát együtt jár, és ez a helyi szintű politikának is egy nagyon jellemző vonása, hogy nem a nagy ideológiai viták számítanak. Én egyébként liberális nézeteket képviselek, és én is meggyőzök, meg vagyok győződve arról, hogy nagyon fontos a tömegközlekedés, a forgalmi dugók elkerülése, mert hogy különben nem fognak beruházni a vállalatok a városban. Az elmúlt tíz évben 30 ezer új munkahely jött létre, és szerintem azért, mert nagyon nagy ambícióink vannak a mobilitással kapcsolatban, az elérhető lakhatással kapcsolatban, és támogatjuk a vállalatok letelepedését is. A nagy ideológiai viták, amelyek adott esetben nemzeti szinten zajlanak, nagyon sok észrevételt generálhatnak, viszont döntések nem születnek. Helyi szinten azonban kell döntéseket is hozni. Valamennyi politikai félnek, eh, politikai pártnak együtt kell működni azért, hogy a város előre léphessen, fejlődhessen. És hát gondolni kell a gazdaságra, a mobilitásra, a lakhatásra, mindezen kérdésekre, mert hogy gazdaságilag eh, virágzó város nem jöhet létre, hogyha az emberek nem tudnak eh, megfelelő módon lakni. Kopenhága és, Kopenhágát és Malmöt összekötötte egy, egy híd, és hát nálunk is van egyfajta híd Zéland és Gent közt. Zéland már a Hollandiában található. Úgyhogy szükségünk van emberekre, akik, akik tudnak dolgozni, és hát az embereknek pedig elérhető lakatást kell biztosítani, illetve megfelelő oktatást a gyermekeiknek. Úgyhogy helyi szinten nincs értelme nagy ideológiai vitákat folytatni, hanem pragmatikusan kell eljárni, és eh, mi is ezt próbáljuk megvalósítani. Minden pénz, mindenképpen szeretnénk a vállalkozások számára attraktívvá tenni a városunkat. Ezt tehát hangsúlyoznám. És ami pedig a kívánságokat illeti, a Mikulás kívánságot, Nos, szeretnénk leülni ahhoz az asztalhoz, ahol az európai döntések születnek. Nagyon jól ismerem Charles Michelt, ő volt korábban a miniszterelnök. És nekünk városvezetőnknek az a felelősségünk, hogy a Michelhez hasonló vezetőkhöz tudjunk szólni, illetve szóljunk, illetve az európai intézményekhez, ezt ki kell fejeznünk a kívánságainkat, az ambícióinkat, mert hogy a bizottságnak, a parlamentnek és a tanácsnak is van egy, egyfajta ambíciója, viszont a városok nélkül nem fogja ezeket elérni, hogyha nem ül a városokkal együtt egy asztalhoz tárgyalni. Tehát nem egy új fórumot, egy új szervezetet, egy új konferenciát szeretnénk látni, hanem azt, hogy a városok is egy asztalhoz ülhetnek az európai intézményekkel, az európai intézmények az euró vezetőivel, a tanácssal, a bizottsággal és a parlamenttel. Tehát ez lenne a kívánság, amit, ami szeretném, hogyha teljesülne. Mert hogy a polgárok is így láthat, tehát ezen keresztül kapcsolódhatnak az európai politikához, így szólhatnak hozzá az európai politikához. És akkor, ami a kohéziós politikára irányuló kérdést illeti, hogy valamennyi régió számára, vagy csak a szegény régiók számára biztosítsuk-e a kohéziós politikát, most mi úgy gondoljuk, hogy valamennyi régió számára elérhetővé kellene tenni. És hát most megadom, átadom a szót Lizának, hogy kiegészítse az elmondottakat. Köszönöm szépen a Eurocities nevében ezt a nagyon aktív részvételt, a kérdéseket, az észrevételeket. Soha nem kaptam még ennyi, ennyi hozzászólást egy ilyen jellegű felszólalásnál, úgyhogy nagyon-nagyon köszönöm. Ami a különböző kérdéseket illeti, csatlakoznék először a kohéziós politikával kapcsolatos megjegyzésekre. Hát azt szeretnénk, hogy valamennyi régió számára elérhető legyen a kohéziós politika, mert úgy veszük észre, hogy a legtöbb kihívás, főleg a mi perspektívánkból, mindenhol jelen vannak, mindenhol ugyanazok. Tehát említeném például az éghajlatváltozási problémát, illetve a szegénység kérdését, főleg nagyvárosokban. Ez mindenhol, mindenütt jelen van az elérhető lakhatás, ez is mindenhol problémát jelent, illetve az innováció támogatása is mindenhol kérdés, problémát, lehetőséget jelent. Úgyhogy nem kellene itt különbséget tenni észak-dél, kelet-nyugat között. Az a fontos, hogy kohéziós politika mindenhol elérhető legyen. Ez az egyetlen úgymond politikai jellegű ragasztó Európában. Úgyhogy ezt meg kell tartani, meg kell tartani úgy, ahogy van, és erős, tehát erős vízióval kell felruházni, elképzelésekkel, hogy előre mutasson. Tehát ez volt egy kérdés, ami elhangzott, és aztán Ricardo Rio nevének említésére reagálnék, hát ő az egyik legjobb polgármester, és elképesztő, hogy hogyan tudta átalakítani a városát, Bregát. Úgyhogy ez az elképzelés, hogy együttműködünk, és, és elkerüljük azt, hogy a város és a vidék szemben álljon egymással. Ez nagyon fontos. Inkább a kapcsolatokat kell hangsúlyozni, mint sem az elkülönülést, a szeparációt. Próbáljuk felhívni a figyelmet a, nagyvárosi, a nagyvárosok szerepére is. nagyvárosi térségek szerepére, mert hogy egy ilyen nagyobb térségben is együttműködnek a, a kisebb önkormányzatok, funkcionális területekről beszélünk ilyenkor, és hát ez is lehetőséget ad a kapcsolatteremtésre a vidék felé. Vegyük figyelembe itt a különböző funkcionalitásokat, szolgáltatásokat, amelyek szükségesetek egy ilyen területen, Említettem itt a közlekedést, a munkahelyek teremtését, a munkaerőpiacot. Hát ez valóban olyasmi, amit szeretnénk felhasználni ahhoz, hogy kapcsolatokat építsünk és teremtsünk, és elkerüljük a, a, az egy, egymás ellenfordulást. fordulást. És hát értelmetlen az MFF összefüggésében is fenntartani ezt az elkülönítést, hogy vidék-város, illetve ezt a szembenállítást. Úgyhogy próbálunk azon dolgozni, hogy hogyan lehet összekapcsolni a vidéket és a városokat, hogyan lehet együtt dolgozni, új utakat keresve. Aztán, ami a városok attraktivitását illeti, ez is egy nagyon horizontális jellegű téma. Különböző a témákhoz kapcsolódik a, kapcsolatban, hogy hogyan használjuk ki az adott területeinket, a branding kérdéséhez is kapcsolódik, a vállalkozásokhoz, tehát nagyon sok területhez. Különböző munkacsoportaink, munkacsoportjaink vannak, amelyek ezzel, ezekkel foglalkoznak, és a szervezetünknek egyébként körülbelül 4 millió eurós költségvetése van, ezt főleg a tagállamok teszik össze. És vannak projektjeink, amelyeket az Unió társfi, társfinanszíroz. Ez lehetővé teszi, hogy a kérdések mélyére járjunk. Különböző személyekkel dolgozunk, és hát valamennyi igazgatás, valamennyi igazgatási szervezet, illetve valamennyi, szint különböző szektorokból épül fel, különböző részlegekből, hát most beszélhetünk itt a kulturális területről, a digitális területről, a közlekedésről, és így tovább. Te láthatták a stratégiai keretünk leírását is, ebben is próbáltuk megfogalmazni, hogy valóban horizontális együttműködésre kell törekednünk, integrált módon, mert hogy a, ami körülvesz minket, az sokkal összetettebb, mint az egyes résztémák önmagukban. Tehát ez is befolyásolja azt, hogy hogyan dolgozunk a városok megújításán, A kultúrával kapcsolatos kérdésemben reagált a kollégám, és ott ami a, a Green Deal-t illeti, az európai Green Deal-t, természetesen hiszünk abban, hogy valóban tudnánk ezen segíteni, tudnánk ebben segíteni. Szerintem Timmermans elnök úrnak együtt kell majd működnie a városokkal, hiszen a városoknak is megvan a megfelelő ambíciójuk, és hát a városok lesznek azok, illetve a városi polgárok, akik, akik valóban nagyon fontos szerepet fognak betölteni ebben az éghajlati kérdésben. Meg kell változtatni azt, ahogy élünk, az életmódunkat, a fogyasztásunkat. És hát a városvezetések meg tudják teremteni a feltételeket, viszont a, a polgárok maguk dönthetik el, hogy hogy mit tudnak még hozzátenni. Minden esetre a városok mindenképpen nagyon fontos szerepet játszanak majd abban, hogy ezt a, ezt a problémát kezelni tudjuk, amit, ami keletkezett. És természetesen a parlament és a bizottság is támaszkodhat ránk, építészeti kérdésekben is akár, Tehát meg vannak nyitva a csatornák, a kommunikációs csatornák, és hát hogyha mi is ott ülhetnénk az európai döntéshozások asztalánál, és hozzászólhatnánk a szakpolitikák kialakításához, az nagy segítség lenne, illetve nagyon hatékony lenne, hiszen közvetlenül kapcsolódna a, a, a polgárokhoz is. Ez mindenképpen egy win-win helyzet lenne. Viszont jelenleg az Európai Unió nem úgy működik, hogy a városok formálisan is részt vehessenek a döntéshozásban persze hát említhetjük a, a régiók bizottságát, de ahogy ezt már számtalan esetben elmondtuk, hajlandóak vagyunk, illetve szívesen együttműködünk ezzel a szakbizottsággal és más szakbizottsággal, a szakbizottsággal is, és szívesen adunk inputokat a programokhoz. Ami az olaszvárosokat illeti, feljegyeztem ezt is, hogy, hogy esetleg tudnának abban segíteni, hogy nagyobb olaszárosok csatlakozzanak hozzánk. És azt hiszem minden felmerül a kérdést. Kérdésre reagáltunk. Analiza. Köszönöm szépen, Analiza. Ezt szeretném mondani. Hogy történelmi okokból ötödik Károly miatt is tényleg érdemes oda menni, de főleg az utódja, az elkötelezett polgármester miatt érdemes oda menni, aki nagyszerű politikai karriert futott be, aki és akiben nagyon bízunk a jövő tekintetében is. Ezzel akkor ezt a napi rendi pontot lezárjuk, de azzal, hogy szükségünk van egymásra, folytatnunk kell az intézményi párbeszédet, az intézményközi párbeszédet annak érdekében, hogy a ambiciózus regionális politika elérje a polgárokat, és a költségvetés is hatékonyan kerüljön elköltésre. És a valóságban nekünk is támogatásra van szükségünk, nem csak nektek. Tehát kölcsönös ez, mert eh, kölcsönösen ö, eh, szükségünk van egymásra. Különösen az új kihívások tükrében a klímaváltozás, a migránsok, a közlekedés bedugulása kihívásai tükrében. Nagyon fontos ez az együttműködés. És az ilyen eszmecsere, mint amilyen a mai is volt. És ugyancsak fontos, hogy azok a polgármesterek, akik aktívak, ambíciózusak, azok hallassák a hangjukat, akár egy közös nyilatkozat formájában is, amivel megcélozzák a tanácsot vagy a parlamentet. Úgyhogy kérjük, kérjük ezt az aktivitást. akár költségvetési javaslatok formájában is. És ha megfogalmazódik egy ilyen közös nyilatkozata a nagy és a közép méretű városok polgármestereinek, Gent, Lisszabon, Párizs, stb. részvételével, akkor ez egy olyan erőt, politikai erőt képvisel, amelyet nem lehet figyelmen kívül hagyni. És amelyetnek persze örömmel felelünk meg, mert tudjuk, hogy a helyi munka nagyon nehéz és nagy kihívás. Ehhez sok sikert, kitartást kívánunk, és sikert mindennek a végrehajtásában, amit eltervezett, és megpróbáljuk kommunikációval is támogatni a politikai ambíciókat. Je suis vraiment euh, très ravi et je pense que euh, le Úgy gondolom, hogy ezt a kollégák többsége osztja, és egyetértünk abban is, hogy ez egy nagyon hasznos eszmecsere volt, és nem az utolsó, hanem talán inkább az első sok-sok további eszmecsere felütése. Köszönöm szépen! Nous continuons. Folytatjuk a munkát. A napi rendünk megtárgyalását. Nem kevésbé fontos kérdésekkel, mint például special meghallgatásával, akit éppen itt üdvözlök is aki, mint önök is tudják, a régiók bizottságának az előadója, és ő az, aki egy nagyon nagy témát, nagyon nagy jelentőségű témát dolgozott föl, amely egyébként nagyon szorosan csatlakozik a madridi COP25 konferenciához is. és ami az átmeneti alapokra vonatkozó bizottsági rendelet működését tárja föl, és mivel ebben a témában társ jogalkotók vagyunk, ezért nagyon fontos, hogy ismerjük egymás gondolatmenetét, és egyben beépítsük és a helyére tegyük, fontos helyére tegyük a régiók bizottságának ide vonatkozó véleményét. 15 percben adok önnek szót, hogy megtartsa expozéját. Dear President Omar. Tisztelt Amerzsi elnök úr, tisztelt képviselők, tisztelt regi bizottsági tagok, tisztelt hölgyeim és uraim, nagyon örülök, hogy felszólalhatok önök előtt, mert ez is mutatja, hogy a Regi Bizottsága, az Európai Parlamentnek és a Régiók Bizottsága szorosan együttműködnek, együtt gondolkodnak, meghallgatják egymást. Nemrég volt egyébként egy egyeztetésünk a teritoriális politikáról, annak a költségvetéséről. Amázsi elnök úr személyesen is részt vett ebben a szocioökonomiai átállás szakmai albizottságában. Úgyhogy gyakran találkozunk, és hát szükség is van erre a szoros együttműködésre, hogyha jó és közös irányba akarunk előrelépni. Óriásiak ugyanis a kihívások. A klímaváltozás elleni küzdelem az egy dolog, de hogy ez a küzdelem szociálisan, társadalmilag elfogadható módon történjen, ne legyenek áldozatai, ez meg külön odafegyelést igényel. Elmondanám, hogy honnan jöttem. A Föderatív és Európai Ügyek államtitkára voltam észak rajna Westfália tartományban Németországban, amely az egyik legnagyobb német szövetségi állam, mint területét, mint lakosság számát tekintve, és egyben a német ipar központja is. Mindig is itt központ, hogy összpontosult a német ipar ami főleg ugye az acélra és szénre épült föl valaha, ezek voltak a nyersanyagok, amelyeken elindult a 19. században a német ipar, és ugyanez az acél volt az, amely jóléthez vezetett, és amely ugyanakkor hatalmas fegyvergyártáshoz és háborúkhoz is vezetett. Ez a kettős arca a régiónknak, az acélipar régiójának, hát meghatározza az ott élők gondolkodását, így az enyémet is, és aki erről önkritikusan gondolkodik, az nem lehet nem elkötelezett az európai integráció mellett. Tavaly befejeződött gyakorlatilag a szénbányászat Észak-Rajna Westfáliában, bezártuk az utolsó szénbányát. 500 ezer ember dolgozott valaha ebben az ágazatban, ennek most vége. Nagyon nehéz folyamat volt ez, de ugye azért kényszerültünk rá, mert a szénbányászat egyszerűen nem volt kifizetődő, nem volt versenyképes, nem volt már érdemes 1200 méter mélyre leásni, hogy egy olyan nyersanyagot bányásszunk ki, amely amúgy is elavultnak számít a mai világban. De két dolgot megtanultunk ebből a kemény, nehéz átállásból. Az egyik az, hogy hogyha alapvető átalakuláson megy át egy régió, vagy egy társadalmi csoport, akkor ez mindenképpen szociális problémákat, feszültségeket fog okozni, hiszen ez konkrétan egyes embereknek, nem, so, nem keveseknek alapvetően változtatta meg az életét. Nagyon sok pénzt költöttünk arra, hogy puhítsuk, enyhítsük ezt az átállást, és felkaroljuk azokat, akik az átállás áldozataivá váltak, de ezzel együtt is ez egy fájdalmas folyamat volt, és nem egyszer, nem kétszer voltak tüntetések emiatt, még nálunk is. Tehát nagyon költséges dolog az átállás, és akkor még nem beszéltünk a hibákról, amelyeket nem kellett volna elkövetni. Nem volt mindig kellőképpen körültekintő minden intézkedés, az új munkahelyek teremtése, az erre irányuló erőfeszítés nem volt mindig elég következetes. Ezek a tanulságok, amelyeket le kellett, hogy vonjuk. Most más a helyzet. Most nem a versenyképesség hiánya kényszeríti ki a változásokat, hanem a saját politikai döntéseink, a klímaváltozás elleni elkötelezettségünk, az önkéntes, bár alapvetően mégiscsak kényszerű átállás a környezetbarátabb, fenntarthatóbb technológiákra. A szén alapú technológiáktól való megszabadulás, mert a szén alapú energia korunk egyik legnagyobb problémája. És ez az átállás nem kisebb, mint az előző, amelyről beszéltem. Ez a mi politikai döntésünk, de ennek ugyanúgy nagyon komoly hatása van és lesz az emberek életére, hiszen máig is sokan dolgoznak, ha nem is a szénbányászatban már, de a szén és olaj apalú, alapú iparágokban. És ezek eh, jól fizető munkahelyek voltak az utóbbi évek során, most pedig meg fognak szűnni, vagy már megszűntek, és ezért nagyon komoly politikai kompenzációra van szükség, hogyha az új célokat akarjuk követni, de nem akarjuk hátrahagyni azokat sem, akik a régi célokat szolgálták. Ezt kellett, hogy elmondjam önöknek, mert a régió bizottságánál is ezek a megfontolások vezették a tollamat, amikor írtam a véleményünket. És megkérdeztem magamat is, hogy rendelkezünk-e ezekkel az eszközökkel, amelyek ezek a hatalmas változásokat le tudjuk vezényelni. És a Just Transition Fund gondolata, és örülök, hogy ez megfogalmazódott, nekem is szívügyem. Nagyon nagy szükség van egy olyan eszközre, egy alapra, amely segíti az átmenetet, az igazságos átállást. Itt az Európai Bizottság elnökének ide vonatkozó nyilatkozatai is nagyon aktuálisak. Három területre csoportosítanám a gondolataimat. Nyilvánvaló, hogy új forrásokra lesz szükség a kompenzációhoz, ez Első körben a kohéziós alapból származik, e, de nem lehet a szegény régiókkal finanszíroztatni az elsz, újra vagy új szegény régiókat, amelyek most válnak az általás miatt szegényé. Tehát e, nem szabad elvonni a, a mindig is szegényektől a pénzt, hogy azokat kompenzáljuk, akik eddig nem voltak szegények, csak korszerűtlen technológiákból éltek. Aztán tehát új alapra van szükség, ami viszont nem független a kohéziós politikától, és szerintem ezt az alapot nem Brüsszelből központilag kéne kezelni, hanem a regionális politikához kötni. Legyenek a régiók ö, mérvadóak, az ő elvárásai, körülményeik, szükségleteik a pénzek elosztása során legyen ez egy valóban regionális alap, amely figyelembe veszi a regionális különbségeket, a regionális tudást, és legyen ennek az alapnak a működésének fő vezérlő elve az igazságosság. Tehát a kohéziós politikával összefüggésben álló, de nem központilag menedzselt alapra gondolok és harmadsorban pedig az állami támogatások rendszerének újragondolására van szükség. Az állami támogatások referencia pontja a jelen kell, hogy legyen. Miközben jelenleg a valóságban ez inkább múltalapú, és biztos, hogy nem jövő alapú. Tehát nem azt kell mondanunk, hogy kik voltak azok, akik korábban áldozattá váltak, hanem úgy kell alakítanunk az alapműködését, hogy kik fognak ezen túl áldozattá válni. Az állami támogatásoknak előre gondolkodóaknak kell lenniük, eleve előre támogatniuk kell a beruházásokat olyan régiókban, amelyekről tudjuk, hogy meg kell szüntetni ágazatokat. Tehát szükséges ezen szabályoknak az átgondolása. Ennek egyébként most aktualitása is van, mert jövő végéig érvényesek az eddigi szabályok, és pont most érdemes elgondolkodni azon, hogy utána mi legyen. Remélem, hogy az Európai Bizottság ilyen jövő mutató módon fog gondolkodni. Ennek vannak jelei, ezek biztató jelek a bizottság részéről. Keszú biztosan nagyon jó egyeztetéseim voltak, és a Digi Kompal is egyeztettem, ott is úgy éreztem, hogy közös nyelvet beszélünk, úgyhogy van remény. Nem akarok további részletekbe bocsátkozni, talán még annyit mondanék el, hogy az egyik fő kérdés az, hogy az átmeneti átállási alapnak milyen legyen a hatája, a felhasználási területe. Ugye 41 érintett, minimum 41 érintett régió van, Dél-Kelet-Európában, de mindenhol vannak ilyen régiók, tehát ez most nem az észak-dél és a kelet és nyugat vitája, hanem szerintem szűkre kell venni az applikáció, az alkalmazás körét, ez persze egy politikai döntés, de annál célzottabban kell használni majd. Tehát az elvesző és a teremthető munkahelyek arányából kell kiindulni, a lehető legszűkebb körülön értelmezve a feltételeket, mert vannak egyéb alapok, amelyek más típusú átállások veszteseit támogatják, tehát itt most kifejezetten a, a klíma változás elleni harc miatt kikényszerített átállások áldozatainak támogatásáról beszélek. Merci beaucoup. Köszönöm szépen a bemutatását ennek a témának. Nagyon világos volt, és kiderült az, hogy mennyire sürgős politikai értelemben ez a téma. És hogy nagyon is szükséges az, hogy minél hamarabb a feltett kérdésekre választ tudjunk adni következőket mondanám a kollégáknak. Az Európai Bizottságnak lett volna a feladata az, hogy decemberben bemutassa a javaslatát És valóban. Itt pontosan azok a kérdések merülnek fel, amelyekre ön is utalt. A régió, régiók szakbizottságában, itt a parlamentben meghallgatjuk egymást, a különböző frakciók álláspontját és a különböző parlamenti képviselők álláspontját is, mert vannak olyan gondolatok, amelyekben mindannyian egyetértünk. Konkrétan arra gondolok, hogy mi a cél. A magas szintű konferencia kapcsán is elhangzott ez a, ez a régiók bizottságában, hogy valójában egy forradalmat kell megvalósítanunk. Tehát gyakorlatilag a célok világosak, a fosszilis üzemanyagokból ki kell lépnünk, ebben mindenki egyetért. A kérdés az inkább olyan formában kell, hogy meg kell, hogy feltegyük magunknak, hogy hogyan tesszük ezt meg? Először is én úgy gondolom, hogy teljes mértékben el kell vetni azt a gondolatot, amely egyébként sokakban fel, fel megfogalmazódott korábban. Tehát, hogy próbáljunk meg mindent egy tető alá, vagy egy kalap alá venni, gondolok itt akár a kutatásra, stb. De ezt elvetettük. Ennek a igazságos átmenetről szóló rendeletnek az a célja, hogy gazdasági és szociális hatásokat csökkentsük azokban a régiókban, amelyekben megvalósul ténylegesen a szerkezetváltás, tehát itt most a, a szénre épülő a ipari régiókra gondolok. Gazdasági és szociális értelemben egy nagyon fontos átalakulásra van szükség, hiszen az ott élők fizetik meg ennek az árát amikor döntéseket hozunk, akkor előtte kérdéseket kell feltennünk magunknak. Az első kérdés ezzel kapcsolatban az, hogy ez az igazságos átmenet ténylegesen csak a szén régiókra kell, hogy szorítkozzon el, 41 ilyen régió van egyébként, vagy pedig ezt szélesebb értelemben kell értelmezni, vagyis az összes tagállamra vonatkoztatva, olyan kritériumok alapján, amelyek révén képesek leszünk arra, hogy igazságosan valósítsuk meg ezt az átmenetet. Tehát tulajdonképpen ez a kérdés az, amelyet a vita során fel kell tennünk magunknak, azt hiszem, hogy mindenféle vélemények vannak ezzel kapcsolatban. Például vannak olyan régiók, amelyek nem a szénre épültek, de mégiscsak nagyon is függenek a fosszilis üzemanyagoktól. És hogy segítsük ezeket a régiókat abban, hogy az átalakulást megvalósítsák, tehát hogy találjanak alternatív gazdasági lehetőségeket. A következő kérdés, amelyet fel kell magunknak tennünk, a kohézió a műveleti szabályaira vonatkozik. Nekem személyesen az a véleményem ezzel kapcsolatban, de persze ez nem egyezik meg a feltétlenül a Regi Szakbizottság véleményével, ezt majd a, a szavazások fogják eldönteni, tehát szerintem a kohéziós alapokra vonatkozó szabályokat kellene itt alkalmaznunk. És aztán ugye itt a finanszírozás kérdése még. Vajon ezt az alapot a kohéziós alapokból kellene finanszírozni, vagy pedig itt külön forrásokra van szükség. Saját forrásokról esetleg. Vagy máshol keressünk erre forrásokat az európai költségvetésben. Nos, hát ezzel kapcsolatban is biztos, hogy sok vita lesz, és majd megtaláljuk a megfelelő válaszokat. És ezzel át is adnám a szót azoknak a kollégáknak, akik szeretnének hozzászólni. Először a szocialista frakció nevében, Konstance Krél. Köszönöm szépen. Két ok miatt foglalkozom a Just Transition alappal. Először is koordinátorként, másrészt hát Szászországból származom, és ott jelentős a barna szén bányászat, és megszereztük azt a keserű tapasztalatot Németország újraegyesítésénél, hogy a bányák 80-90%-át bezárták, természetesen jó okokkal, de hát ismerem azt a helyzetet, hogy mi van akkor, amikor 55 ezer bányász elveszti a munkáját egyik napról a másikra. És Pályh úr, nagyon köszönöm, hogy kiemelt ezt a különbséget a versenyképes képesség és a veszteségek között Szerintem ezek a szempontok a politikai vitában nagyon fontosak, és egyet tudok önökkel, önnel érteni abban, hogy a szén termelő vidékekre kellene korlátoznunk ezt az alapot. Nem tudom, milyen számokkal dolgozunk, mert hogy 5 milliárddal kezdtük, és most már 100 milliárd euróról is szó volt, de hát hogyha 5 milliárd euróval számolunk, 41 különböző régiót figyelembe véve, 7 országot, hát ez nem, nem nagy segítség. Tehát 5 milliárd, 41 régió, és aztán, hogyha még más régiók is csatlakoznának ehhez támogatási, az alaptámogatásához, akkor illetve másik is, más, mások is részesülnének az alaptámogatásából, most hát az nem lenne elég senkinek. Úgyhogy remélem itt vannak konkrét elképzelések, hogy hogy fog ez ki, kinézni, és remélem, hogy nem úgy néz ki, mint annak idején a Juncker terv, ahol egy egységből a 17-szeresét kellett volna elérni, hát ez nem igazán segített annak idején. És azt is remélem, hogy a tagállamok is megtalálják a megfelelő finanszírozási forrásokat. Tehát ez lehet persze nagyon kreatív, ez támaszkodhat az új energiaforrásokra, saját forrásokra. Az a lényeg, hogy a régióknak valóban valóban találnak új lehetőségeket, és nem szabad úgy eljárni, hogy bezerjük a bányákat, aztán majd megnézzük, hogy mi fog történni, hanem már elő kell készíteni ezt az eljárást. Mindenki számára egészen világos, hogy hogy ha valaki bányászott az elmúlt években, akkor valószínűleg nem lesz olyan könnyen egy hotel szakácsra. Valószínűleg ez nagyon kevés érintett esetében megoldható vagy elképzelhető. Tehát a bányászoknak valami hasonló jellegű munka lehetőséget kellene felajánlani, ipari jellegű munkát, és hát nagyon sok lehetőség van. Csak hát a lehetőségek megteremtéséhez kell költségvetés, kell valami rendszerezett keret, és hát nem szabad úgy tenni, mint hogyha mint hogyha minden úgy menne tovább, mint ahogy eddig volt. Azt hiszem, van annak értelme, hogy ha az érintett területeken dolgozó vállalkozásoknak lehetőséget biztosítunk, hogy saját projekteket alakítsanak ki a munkavállalóik számára, általában itt csak munkavállalókról, tehát általában férfi munkavállalókról van szó, azért, hogy elősegítsék, hogy esetleg más területre lépjenek át, más foglalkoztatási területre. Részt vettem az uniós szén konferencián Görlitzben, és hát ott is leültek egy asztalhoz a különböző régiók, és nagyon sok elképzelés van, nagyon sok projekt, viszont szükség van egyfajta jogi keretre is, és nagyon remélem, hogy a bizottságnak már erre, arra is van javaslata, hogy hogyan, hogyan lehet támogatási kivételeket megteremteni. Hogyha azonban ezeket a kivételeket más régiókra is átvinnék, az teljesen, hát az nagy zűrzavart okozhatna a belső piacon. Úgyhogy itt nagyon pontosan a széntermelő vidékekre kell ezeket a szabályokat igazítani. És ami a régiók bizottságának a véleményére vonatkozik, hát nagyon sok esetben nagyon gyümölcsöző volt az együttműködés a régiók bizottságával, és nagyon remélem, hogy még a jövőben is sikeresek lesznek a, az emberek támogatásában, illetve az energia változás, energiai, energetikai fordulat kísérésében. Novakov képviselő. Köszönöm szépen. Spájh úr, tudom, hogy a jövő a tiszta technológiáké. Tudom, hogy az elektromos autók, illetve más technológiáké a jövő. De biztos vagyok abban, hogy ez az energetikai fordulat, amit tervezünk, azt nem érhetjük el azon az áron, hogy sok százezer munka, munkahelyet elvesztünk, eltemettünk, és főleg a bányászokra gondolok. Értem, hogy a legjobb, a legtökéletesebb uniós finanszírozási programmal is, amely mondjuk sok ezer bányászt céloz meg, ahhoz, hogy átsegítse, őket, a, átsegítse őket a munkahely elvesztésen, hát nem biztos, hogy egyszerű feladat lesz bányászokból esetleg web tervezőket kinevelni. A bizottságnak nagyon sok új elképzelése van, Hát először 5 milliárd euróról beszéltek, beszélt a közvélemény, aztán 7 milliárd euróról, és tegnap a bizottság elnöke 100 milliárd eurót említett. És hát lehet, hogy a kohéziós alapban fogják itt a, a nagyobb darabokat, el, vagy nagyobb összegeket elvonni, azért, hogy ez a 100 milliárd euró létrejöjjön. Valamennyi uniós költségvetés egyre csak növekszik, tehát valamennyi program egyre csak növekszik, és ez mind a kohéziós alapterére történik. Úgyhogy, ha elöntjük azt, hogy az éghajlat változás elleni küzdelem a legfőbb prioritás, akkor tegyünk félre pénzt. Tehát foglalkozni kell ezzel, viszont nem azon az áron, hogy néhány tagállam, illetve a legszegényebb régiók elesnek bizonyos finanszírozásoktól, nem tudnak költeni a, például a vízkörforgásra, a vízrendszerükre, a szennyvízkezelési rendszerre. Hogyha ennek az alapnak a hatáskora ilyen hatalmas, akkor ez azt jelenti, hogy a teljes MFF-et felrúgja, illetve a CPR rendeletet is össze fogja zavarni. bizottság tehát 100 milliárd euróra törekszik, nem ez lenne már a kiindulási összeg. Tehát ez, egy, ez egyfajta pénzügyi eszközöt, eszközt jelentene, mint az InvestEU. Ön régiókat képvisel, és hogyha ellátogat a szénbe, széntermelő területekre, hát ott olyan emberekkel találkozhat, akik nagyon kemény akik kemények és mindennapi munkával hajlandóak megvédeni a, a, a családjukat, illetve táplálják a családjukat. És tudom, hogy mit fog hallani, hogyha beszélget ezekkel az emberekkel. Olyan döntéseket kell hozni, amelyek nem csak jól hangzanak, hanem gyakorlati szempontból is kifogástalanul működnek. Köszönöm. Köszönöm szépen, Andrei. Köszönöm szépen, Spájki úr, hogy ellátogatott meg ide hozzánk, és bemutatta a Régiók Bizottságának a véleményét. Egyetértek abban, hogy több pénzre van szükség. Nem vehetjük el a pénzt a CPR-tól, és hát tetszett nekem az a megközelítés, hogy a, a szegényebb régióktól a, a szegényebbé válható régiók felé mozgatjuk a pénzeket. Van ma egy európai kereskedelmi rendszer a széndiokszid tanúsítványokkal kapcsolatban, és az ezáltal generált bevételek visszakerülnek a tagállamokhoz. Felvetettem azt a kérdést, hogy ezek a pénzek miért kerülnek vissza a tagállamokhoz, mert hogy ők arra használják fel ezeket az összegeket, amire szeretnék, nem feltétlenül az éghajlat védelmi kérdésekre, amire, amire ezt a pénzt szánták. Mert hogyha valaki szennyezi a környezetet, akkor, akkor a környezetszennyezés hatásait enyhíteni is kellene, és erre pénzeket kell fordítani. Viszont szükség van pénzre, kutatás, kutatáshoz is, enyhítési és alkalmazkodási eszk- intézkedések kialakításához is. De hogyha az ITS e bevételek egy részét a Just Transition alapba folyatnánk be, akkor szerintem meg, meglehetősen nagy összeg, összegekkel tudnánk dolgozni, és akkor fel tudnánk venni a versenyt a kihívásokkal. Mert hogyha most 5 milliárd eurós kerettel dolgozunk, illetve a társfinanszírozási elképzelésekkel, nos hát ez nem, ez nem elégséges. Hogyha ezt meg tudjuk duplázni, ezt az összeget, vagy akár triplázni néhány trükkel, az, az persze remek, de hát 5 milliárd euró 7 ország 41 régiója számára nem elég több éves tervekben gondolkodva. Teljes mértékben egyetértek a véleményével, és hát fontos lenne a friss pénzek megtalálása. A tagállamok nem túl lelkesek abban, hogyha több pénzt kellene befizetni a, az Európai Unióba, úgyhogy vegyük figyelembe azokat a forrásokat, amik már léteznek, és ilyen például az ITS e rendszer, ami tökéletesen kiegészítetni az uniós költségvetést. Köszönöm szépen, Francesca Donato következik. Thank you, Mr. Köszönöm szépen. Olaszul fogok beszélni. Szeretném megköszönni a, a jelentéstevőnek, Spike úrnak a jelentését. Nagyon fontos az, hogy támogassuk a szerkezetváltást, azt, hogy letérjünk a szén felhasználásról, ehhez megfelelő finanszírozási hátteret kell biztosítani, és arra is emlékeztetnék, hogy itt nem csak a szén termelő területekre vonatkozik mindez, hanem az acéliparra is, mert gyakorlatilag mind a kettő alapvetően fontos bizonyos tagállamok gazdaságában, legalábbis a múltban ez így volt, és vannak olyan esetek, amelyekben most is még ez így van. Nos, ami Olaszországot illeti hazámat, nagyon pozitív tapasztalatok is vannak, például Szardinia szigetén, ahol a régi szénbányákat átalakították egy nemzetközi projektnek köszönhetően, és gyakorlatilag most az egy argondesztillációs üzemet hoztak létre, amely a különböző csillagászati megfigyelésekben használható. De vannak más esetek is, mint például az Ilva Tárántóban, ami a, ö, hát kicsit nehezebb helyzet. Nagyon nagy a fenntarthatósági probléma, a gazdasági probléma, és a, gaz, és a, és a környezeti fenntarthatóság szempontjából is az Ilva üzemek problémásak. Ezért is fontos az, hogy az állami támogatások rendszerét, ahogyan ön is említette, átgondoljuk, mert itt valóban fontos lenne a nemzeti helyzeteket is figyelembe venni. Egy igazságos átmenet biztosítása érdekében a környezeti fenntarthatóság irányába, és ezt pedig csak úgy lehet megvalósítani, hogyha derogációkat is megengedünk, illetve a teljes állami támogatási uh, tilalom uh, oldaláról egy kicsit elmozdulunk. És hát uh, igen, én támogatni fogom ezeket a, a jogalkotási beavatkozásokat. Köszönöm. Merci beaucoup, euh, Martina Michels. Pour... Köszönöm szépen, Martina Michels következik a GUA e részéről. Köszönöm szépen. Három észrevételem lenne a frakcióm szemszögéből. Valamennyi álláspontot támogatjuk, amely, amelyek azt mondják, hogy hát friss pénzre van szükség ehhez a, ehhez a kérdéshez. Következő megjegyzés pedig az lenne, hogy hogyan lehetne egy átmeneti szabályozáson dolgozni, illetve milyen régiók hogy a régiók profitáljanak egyből az átmeneti szabályozásba, hát azt mondanánk, hogy korlátozzuk az átmeneti szabályozást a 41 régióra, 41 szóban forgó régióra, és egy adott mm, időpontban később lehet ezt bővíteni, ezt a hatályt. És harmadik észrevétel, illetve kérdés, hogyan lehet definiálni ezt az igazságos átmeneti alapot? nem, ez az alap nem szorítkozhat arra, hogy egyoldalúan csak a, az éghajlat politikai célokat kövesse, hanem számunkra nagyon fontos lenne az, hogy a, ha az igazságos átmenetet úgy is definiálnánk, hogy hát szociális tartalma, tartalmakat is lefedjen, illetve egyéb komponenseket. És úgy gondolom ezért nagyon fontos lenne, hogy közvetlenül definiáljuk azt, hogy mi is Mit is jelent az, hogy just transition, igazságos, méltányos átmenet, fair átmenet? Tehát nem szabad ezt kizárólag környezetvédelmi szempontból szemrevételezni ezt a kérdést, hanem a szociális szempontoknak is érvényesülniük kellene. Isabel Benjamin. Thank you, Chair. I'll be speaking in Spanish. Köszönöm szépen, spanyolul fogok beszélni. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy elmondta a felszólalását. Ön nagyon sok kérdést tett ide most az asztalra, és hangsúlyoztuk azt, hogy pontosan honnan is kell majd ezeket a forrásokat biztosítani, és kik lennének a végfelhasználók. Ezzel kapcsolatban sok kérdés felmerül, de engem most az ön tapasztalatai érdekelnének Németországon belül én úgy gondolom, hogy nem jó az, hogy hosszú-hosszú éveken keresztül, noha tudtuk azt, hogy már nem versenyképes ez a terület, mégis asszisztáltunk európai szinten, rövid távon gondolkoztunk politikai értelemben, és azt kell, hogy mondjam, hogy az összes politikai párt ebben benne volt, és fenntartottunk egy olyan szektort, amely nem is volt már versenyképes, és ráadásul ezt lehetett volna látni már előre, és mindig megpróbáltuk a munkahelyek megőrzésére hangs- a hangsúlyt fektetni, de Spanyolországban azt kell, hogy mondjam, hogy hosszú éveken keresztül Asztóriászban, vagy Andalúziában és Huelva régiókban is ugyanezt történt. Nos, hát próbáljuk meg tanulni a hibákból, mert van Európában még nagyon sok olyan régió és szektor, főleg, amelyek már nem versenyképesek. Ezekben a szektorokban is nagyon sokan dolgoznak, közben a versenyképesség állandóan csökken, és Európának tanulnia kellene ebből, hogy a bányászat területén mi történt, hogy ne legyen az, hogy néhány év múlva ugyanezzel a problémával kell majd szembesülnünk. Mert akkor újra és újra arról fogunk beszélni, hogy hány millió eurót az adófizetők pénzéből kell arra fordítanunk, hogy fenntartsunk olyan régiókat, olyan szektorokat és olyan családokat, akiknek persze valahogy biztosítani kell a megélhetését, de hát maga a bányászat azt hiszem, hogy az európai politika egyik nagy vesztes csatáját mutatja, hogyha a politika időben felébredt volna, egyértelmű, hogy ezeknek az embereknek, a munkavállalóknak segítséget kellett volna nyújtanunk, de nem ilyen módon. Úgyhogy nézzük most azt meg, hogy jelenleg melyek azok a szektorok, amelyek a versenyképességükből már vesztettek, és próbáljuk meg inkább a versenyképes szektorokra odafigyelni, hogy ne csak konkrét rövidtávú választási célokba gondolkodva támogassunk célokat. Köszönöm. Pedro Márquez. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Néhány új gondolattal szeretném gazdagítani a vitát. A karbonizációnak nagyon komoly hatásai vannak, különösen a gazdasági átalakulással által sújtott térségekben. Ugye a szénbányász régiók a legveszélyeztettebbek, de ennek sokkal sokkal szélesebb körű hatása is van. Üdvözlendő ugyanakkor, hogy a Just Transition Fund sokkal ambiciózusabbá vált, mint volt még akár csak néhány nappal ezelőtt. Nincsen pontos információm, de úgy hallom, hogy megerősítették az alapot, és talán lesznek saját erőforrásaink is, amely, amelyekre már évek óta várunk. Tehát eh, van valami remény. És eh, ugyan eddig szkeptikus voltam ezen pénzügyi eszköz tekintetében, a kohéziós politika vonatkozásában, de most úgy néz ki, hogy javul a helyzet. Még a szegény országokban is sikerül majd magánberuházásokat ösztönözni és új friss pénzeket felhajtani. Sőt, ez már részben sikerült is. Tehát úgy néz ki, hogy működik a dolog. Úgyhogy amikor bankosítható projektekről beszélünk, akkor ez úgy néz ki, hogy egy működő intézkedés típus, és azt is megtehetjük most már, hogy a kohéziós politikában kevésbé defenzíven, és inkább offenzívebben védjük meg a kohéziós politikánkat. Tehát igenis modernizálható a kohéziós politika, erre a célra. A szociális beruházásokra nem, erre külön forrásokat kell mozgósítani. De amiről most beszélünk, az az, hogy a kohéziós politikából kéne elvonni pénzeket bizonyos célokra, bizonyos régiók számára. Mert ha jól értem, azért az átállás pénzei nagy részt, hanem teljesen a kohéziós alapokból származnak majd. A dekarbonizáció, mint kohéziós cél, ez a címkézés most. De miért nem sikerül erről ö, úgy beszélni, hogy ez más forrásokból is ö, támogatható kéne, hogy legyen. Miért van az, hogy mindig a kohéziós politikának kell elvinnie az összes új célt, ami egyébként jó cél? Tehát ezt nem lehet a kohéziós politikán belül megoldani. Ehhez más központi politikák hozzájárulása is kell. Mert a legérintettebb régiók, a dekarbonizáció által érintett régiók új ágazatokat kell, hogy kialakítsanak. Tudom, hogy ez egyes európai intézményekben tabu, de a kohéziós politikán belül mindig szabad címkézésről beszélni. Miért nem szabad a nagyobb, a magasabb szinten is címkézésről beszélni, hogy ez egy átfogó cél, és nem igaz, hogy csak a kohéziós politikából lehessen és kelljen finanszírozni. Tehát jó irányba tartunk, de ha ambíciózusok vagyunk, az is jó, de előfordulhat, hogy nem csak 41 régióról lesz szó, hanem sokkal több régió bejelentkezik majd, és jogosan. A dekarbonizáció célját nem lehet tisztán belső eszközökkel kezelni. Ez egy nagyon átfogó átállás, és ha csak a saját politikánkon belül beszélünk erről, akkor, akkor a célokat sem érjük el, a cégeket is veszélyeztetjük, és, és más céloktól vonulunk el, vonunk el pénzt. Igen, a légi közlekedés nagyon sok kibocsátással jár, de ez és más iparágak is tipikusan határokon átnyúlóak, és ha ezt nemzeti szinten akarjuk kezelni, akkor a piacot torzítjuk majd az intézkedéseinkkel, és nem is érjük el a globális célokat, csak átpakoljuk őket máshova. Tehát a dekarbonizáció globális, európai szintű, magas, kitüntetett cél, nem lehet helyileg országosan izolációban kezelni. Köszönöm szépen. Sok jó problémát felvetettél, egyetértek, hogy egy, egy, egy mixre van szükség, különböző eszközök közös egyszeri használatára. De mi úgy gondoljuk, hogy a bizottság javaslata is valami ilyesmire irányul, extrêmement important. Je ne vois pas comment. Euh, A tegnapi nappal úgy néz ki, hogy egy euh, erő, rendes erő, teljes erőfeszítés történt arra, hogy, hogy új források legyenek. Úgyhogy mindenki abban gondolkodik, hogy itt egy policy mixet kell összeállítani, és az igazságos átállás nem csak arról az 5 milliárdról szól, amiről most beszélünk. Rodriguez Ramosnak adok szót. Köszönöm szépen. Nos, az a helyzet, hogy a mai vita nagyon érdekes, időszerű is, akkor, amikor az Európai Bizottság egyébként pont egy fontos konferencián vesz részt Madridban, a COP25 konferencián, és hát ezzel együtt egy olyan folyamatot is, egy olyan folyamat élére állt, amely zászlajára tűzte az átalakulást, a tiszta energiaforrások mellett tette le a voksát. Az Európai Unió 2025-re az első semleges kibocsátású gazdaságá válna, és ez egy nagyon értékes kezdeményező szerep Európa szempontjából. Valóban a jövőt ma döntjük el, és minden azon múlik, hogy hogyan tudunk intelligensen, bátran egy olyan folyamat élére állni, amely az átalakulást jelenti az energia szempontjából. Ez egy nagyon mély átalakulás, az egész termelői szervezeteket érinti. Tehát a teljes gazdaságunkra hatása van, az összes régióra hatása van ennek, de azon régiók, amelyeknek nemrég még a gazdasága nagy részben az intenzív szénkitermelésre alapult, azok rövid távon sokat fognak szenvedni. Kemény hatással lesz mindennek, mert nem csak a szénre alapozott gazdaság, hanem az egész szociogazdasági helyzet és az egész gazdaság gyakorlatilag ezekben a régiókban a széntermelésre épült. Ezért is túl azon, hogy milyen kérdéseket kell feltennünk magunknak, a mai vitában is felmerültek ezek a kérdések, és a dokumentumban is, amelyet a Régiók Bizottsága készített el. Olyan országok, mint például Spanyolország, ahol bizonyos régiók tényleg nagyon súlyosan érintettek, vagy saját régióm, Castilla-León, amely egyébként már sok szerkezet átalakítási válságon ment keresztül, hát pontosan tudjuk, hogy ez mit jelent. Ezért is fontos az, hogy ez az igazságos átmenetet szolgáló alap, amelynek az a célja, hogy rövid távon senki ne maradjon le, semmilyen régió ne szenvedje meg ezeket a károkat, megfelelő irányt kapjon, és azt hiszem, hogy ennek az alapnak mindenképpen kellene vonatkoznia a már energia mm, szempontból szerkezetátalakítást végző régiókra is ki kellene ezt terjeszteni, hiszen nagyon nagy nehézségeket tapasztalnak ezek a régiók az átalakulás során, hiszen teljes gazdaságukat, társadalmukat, struktúrájukat kell átalakítaniuk. Vannak ugye olyan régiók, ahol ugyan már bezárták a bányákat, de azért még mindig nem valósult meg a szerkezet átalakítás. Én azt gondolom, hogy az ilyen régiókat sem szabad kizárni ennek az átmeneti alapnak a hatásköréből. Minden esetre egyértelmű, hogy a politikákat segíteni kell, és szociális értelemben is gondolnunk kell a problémák megoldására, hiszen van itt egy új termelési rendszert, amelyet, amelyet meg kell valósítanunk, meg kell alapoznunk az egész közlekedési iparág, az innováció, az új gondolatok kell, hogy átszőjék ezt a szektort, és különösen oda kell figyelnünk azokra a szektorokra, amelyek a legközvetlenebbül érintettek az átalakulásban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen! Észak-Angliában sokat dolgoztam, egy olyan térségben, amely nagyon szegény, és teljesen ö, kiment alóla a gazdasági alap. És ö, meg sem tudom fogalmazni, hogy mennyire fontos egy ilyen térségben az igazságos átállás alapja. Mert gyakorlatilag semmi nem maradt, ebben a térségben. Itt eh, minden a szénre és acélre, acélra épült, és mind a kettő megszűnt, és nem lehet egy eh, gyáracskával egy teljes ágazat megszűnését kompenzálni, azokat a családokat, azoknak a méltóságát, akiknek az átalakulás a bőrére ment, akik aztán nem találtak munkát, nem találtak minőségi munkát, pedig egyébként képzett emberek voltak, mérnökök. És kénytelenek voltak aztán valami kex gyárban sokkal alacsonyabb kvalifikációjú posztokon dolgozni, ha egyáltalán munkát kaptak, mint, mint a bányaipar annak idején biztosított nekik. Tehát itt az emberi méltóság súlyosan sérült, és előre óvnék, hogy nem lehet akármilyen munkákkal kiszúrni az elbocsátottak szemét. Minőségi munkahelyekre van szükség, mert ezek az emberek, akik ezekben az ágazatokban dolgoztak, nagyon komoly erőfeszítéseket tettek, évtizedeken át befektettek, képezték magukat, pilérei voltak egy akkor divatos gazdasági ágnak, és egyébként Brexit részben erre adott válasz, hogy az északi szénbányákat senki nem karolta föl, Thatcher sem, és az Európai Unió sem, megszűnt minden, semmi nem lett, és most megfizetjük ennek az árát. Pedig aztán most már vannak regenerációs törekvések, de ilyenből sokkal több kéne, hiszen több százezer ember sorsáról van szó, és tudatnunk kell velük, hogy fontosak számunkra, nem mondtunk le róluk. A New Green Deal kapcsán nagyon ki kell emelni, és alkalmazni kell a szociális szempontokat a jövőben. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni. Köszönöm szépen, hogy ezt a dimenziót nekünk elmondta konkrét példák kapcsán. Most Martin Demelnek adok szót. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm. Én szeretnék eh, egy olyan gondolatra kiterjedni, amelyről már esett szó, de nagyon fontosan gondolom. Mi ez? a különböző kockázatok figyelembevétele mellett is lesznek olyan régiók vagy területek, amelyek esetleg kiesnek az alaphatás köréből, és ez engem nagyon aggaszt. Mert lehet, hogy lesznek olyan régiók, amelyek már megtették a feladatukat, bezárták a bányákat, de gyakorlatilag nagyon nehéz átalakulási folyamatban vannak benne, és elképzelhető, hogy ezeknek az alapoknak a hatásköréből kimaradnak, akkor, amikor pont, vagy annak ellenére, hogy már megtették a rájuk bízott feladatokat. Tehát pontosan definiálnunk kellene az, hogy milyen időszakokat gondolunk átalakulási időszaknak, mennyi időt lehet ezt még, mennyi ideig lehet ezt még alkalmazni, hogyan lehet az átalakulás biztosítani. Tehát engem ténylegesen az aggaszt, hogy tényleg kimaradnak ebből a lehetőségből olyan régiók, amelyekben már konkrétan megvalósult a bányabezárás, de attól még a problémák megmaradtak. És hogy itt nem csak a erő vagy a szénbányászatra van, nem csak erről van szó, hanem más veszélyes anyagokról is. Ezért lenne fontos őket is belefoglalni a lehetőségekbe. Köszönöm szépen. Utolsó felszólaló. Mária Spiraki. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy itt van a parlamentben. Először is szeretnék utalni arra, hogy tavaly hogyan találkoztunk, és akkor mit is mondtunk. Én mindenképpen szeretnék arra utalni, hogy fontos lenne az új stabil alapok biztosításához a források biztosítása. Természetesen Az alapot az EIB, vagy a nemzeti büdzsék, vagy a privát szektor is támogathatja. Ez rendben van, ez nem baj, de attól még az alapoknak stabilnak kell lennie. Ezen kívül pedig el kell gondolkozni azon is, hogy milyen ütemezést kívánunk ennek megvalósítani. Görögországban például, hazámban bezárták már illetve hogy beszeretnénk zárni 2028-ra az összes szénbányát, ez nagyon gyorsan történik meg, ez az átalakulás igen gyors, például Nyugat-Macedóniában a szénhez köthető a gazdaságunk 45%-a, és hát az egész megalopolis régióban gyakorlatilag ez alapvetően a megélhetését biztosítja egy csomó embernek. én is attól aggódom, hogy nem fogunk megfelelni a kritériumoknak, főleg Megalopolis, amely nem egy régió, hanem a Peloponnészos egy része. Másodszorban pedig az emberekről szeretnék beszélni, akik a lignit bányászatban vagy a szénbányászatban dolgoznak, tehát a bányászokról szeretnék beszélni. Oda kell figyelnünk őrájuk is középkorú emberek általában, segítenünk kell nekik, hogy átképezzék magukat, új munkahelyet találjanak maguknak. Nem könnyű. Egy bányász átképzése valami egészen más szakmára. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Maria. Köszönöm szépen, Maria. Tényleg nagyon sok kérdést vet ez fel, tehát igen gazdag ez a vita, és ez csak a kezdet-kezdete. De hát készen állunk a kérdések megválaszolására, és vissza is adom ezzel kapcsolatban önnek a szót. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is nagyon köszönöm a sok-sok támogató a nyilatkozatot. Ezen keresztül is látom azt, hogy jó úton halad a kezdeményezés. Van egy dolog, amit mindenképpen el szeretnék mondani. Talán túl röviden, de utaltam rá a prezentációmban is, hogy különbséget kell tennünk között, hogy milyen oknál fogva zárjuk be a bányákat. Azért, mert a klímaváltozás ellen akarunk harcolni, vagy pedig a versenyképesség szempontjából tesszük ezt. Tehát ilyen szempontból a száz, illetve a spanyol példa egészen más. Száz országban lignitet, barna szeret bányásznak, ez pedig egy olcsó energiahordozó, és nagyon könnyű bányászni, tehát igencsak versenyképes, tehát ők a bányászok is nagyon jól dolgoznak, jól keresnek, és modern az egész iparág. Tehát gyakorlatilag az ottani családok még a jövőben bőven megélhetnének ebből. De politikai döntés született arról, hogy ezeket be kell zárni. És ugyanakkor ott van a fekete szén, amelyet állandóan támogattunk. És igazam van, igaza volt annak a felszólalónak, aki azt mondta, hogy ezt túl hosszú ideig támogattuk, ki kellett volna már rég lépni ebből a logikából. És ezt főleg szociális okoknál fogva tettük, amit tettünk, hogy az emberek megőrizhessék a munkájukat, mert nem volt más alternatíva, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ezért nagy árat fizettünk de mindenképpen különbséget kell tenni e két helyzet között. Többen is felvetették azt, hogy mi a helyzet, milyen perspektívájuk van azoknak, akik most bányászként dolgoznak. Egyetértek Novakov úrral és Vardasszonyjal. Egy absztrakt program semmiféle segítséget nem jelent ezeknek az embereknek. Egy 50 éves bányász számára ezek a programok nem, jelennek, nem jelentenek perspektívát. Ezért is fontos a kohéziós politikához való kötődés, mert a kohéziós mechanizmus az, amely egy-egy absztrakt programot konkrét javaslatokra fog lefordítani. Ugyanakkor meg kell változtatnunk az állami támogatásokra vonatkozó szabályokat is, mert ugye itt az ipari területeken segítenünk kell abban, hogy vonzóvá tegyük ezeket a területeket, és ne olyan munkahelyeket nyújtsunk a volt bányászoknak, amelyek számukra elfogadhatatlanok, vagy sőt megalázóak, hanem azért hasonló szintű munkát kell biztosítani. végig kell gondolni azt, hogy a jövőbeli értékláncok potenciája hogy néz ki. Ezeknek a, a munkásoknak, a gyermekeinek is perspektívát kell nyújtanunk, ezt pedig csak a kutatási alapon lehet megközelíteni, figyelembe kell venni a jövő iparágait, tehát nincsen egyszerű válasz azoknak, akik most bányászatból élnek. Azért is, mert nekik holnap munkára van szükségük. Tehát itt egy kettős megközelítést kellene támogatnunk, és mind a kettő szükségünk van a igazságos átmenet alapra. Michels asszonynak azt tudom válaszolni, ez nem csak a gazdaságról szól. Bizony a szociálpolitika is súlyosan benne van, és hát a szociális gazdasági váltás tanácson belül azért a szociális oldal is nagyon fontos. Új munkahelyeket kell teremtenünk. De ugyanakkor a szociálpolitikát is be kell indítani, hogy segíteni tudjon azoknak, akiknek erre szüksége van. Tehát nem csak arról van szó, hogy a bányászokat átképezzük, nem lehetünk naívak, ez nem egy könnyű feladat, ezek nagyon nagy kihívások, és nem hiszem, hogy jelenleg a rendelkezésre állnának mindazok az eszközök, amelyek szükségesek. Mert ugye itt azért az oktatási politikát is be kell vonni a játékba. Az egyik legfontosabb kérdés az az, hogy honnan jön a pénz. Milyen forrásból kívánjuk támogatni ezt az alapot, ez persze politikai döntés függvénye. Sokan felvetették ezt a kérdést, de az biztos, hogy nem a Mikulás hozza el majd ma éjjel ezt a kis pénzes zsákot. Ami a jövőre nézve megoldást jelenthet az ETS és különböző más források, tagállami befizetések, de hát én nem akarom, nem akarok zsákba macskát utalni, ez, árulni, ez egy nagyon komplex kérdés, hatalmas kihívás, de miután a klímaváltozás még súlyosabb, ezért én meg vagyok győződve arról, hogy szükségünk van erre az alapra. Márkez képviselő. El kellene gondolkodnom azon, hogy az igazságos átmenet alapot, amely egyébként kapcsolódik a kohéziós politikához, a központi alapokhoz kötnénk. Ez szerintem egy elég érdekes gondolat, ezen el kell gondolkodnunk. Tehát, hogy bizonyos összegeket kimondottan, célzottan központi pénzekből támogassunk. Ez egy nagyon érdekes és jó gondolat. Ami, az, ami a hatáskört illeti, erre is utaltam már. Én látom, hogy ez egy fontos kérdés, és látom azt is, hogy vannak olyan régiók, amelyek már ebben a helyzetben találják magukat. Tehát számukra ez nem a jövő, hanem a jelen. És valóban a klímaváltozás elleni harcban ez egy fontos kérdés, úgyhogy őket is segítünk, segítenünk kell, hogyha a versenyképesség elvesztése miatt léptek ki, akkor egészen más az ő helyzetük. Például az én régiómban a barna szénből való kilépés miatt megtehetnénk ezt, de a fekete szén bezárás, fekete szénbányák bezárása az megint egy más kérdés, más dimenziókat, más problémákat vet fel, tehát én azt gondolom, hogy az nem ennek az alapnak a hatáskörébe tartozik. Itt nem arról van szó, hogy egy nem versenyképes energiahordozóról való átállást szeretnénk támogatni. Itt kifejezetten a klímaváltozás ellenes harc a mögöttes érv. Persze bizonyos régiókban nagyon nehéz a kettőt szétválasztani, nem lehet pontosan azt látni, hogy mennyire politikai célzatúak ezek a szerkezet átalakítási törekvések, és mennyire a versenyképesség elvesztéséhez kapcsolódnak. Tehát nehéz feloldani ezt a gordiuszi csomót. És aztán persze igaza van annak is, aki azt mondta, Donátó asszony, hogy itt nem csak a szénről van szó, hanem az acéliparról is, nem olyan régen az első hidrogén által fűtött acélkohót megnyitottuk, úgyhogy ez is egy érdekes példa, ezt is folytatnunk kell. Szükségünk van az acélra, de az acélipart kell szénmentessé tennünk, tehát talán ez lenne a jövő útja. Biztos vagyok benne, hogy nem tudtam minden felszólalásra reagálni, de legalább néhányra igen. És még egyszer azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülök annak, hogy itt voltam, és hogy a kezdeményezésről beszámolhattam. És nagyon nagy örömömre szolgált az is, hogy azt látom, hogy mennyire hasonlóan gondolkodunk. Ez igen ösztönző, és ezt a pozitív üzenetet haza fogom vinni, és látom azt is, hogy a parlament regi szakbizottsága is hasonlóan gondolkodik, úgyhogy az biztos, hogy a munkát közösen tudjuk majd folytatni a jövőben. Köszönöm. Merci beaucoup, euh, cher Marc, pour... Euh, Köszönjük szépen ezt a prezentációt, a hozzájárulást a mai eszmecseréhez. Nagyon fontos téma volt a szakbizottságunk szempontjából. És azt mondhatom, hogy nagyon sok részlet, ami a régiók bizottságának a jelentésében található, az abszolút, azt abszolút tudja osztani a regiszakbizottság is. Várjuk a bizottság rendeletét, és hát a szakbizottságunk teljes mértékben készen áll arra, hogy, hogy segítsen ebben a, ennek a rendeletnek az alakításában. Az, addicionál, az addicionalitás egy nagyon fontos részét képezte a jelentésének. Emlékeztetnék arra, hogy a, hogy a kohéziós politikában már így is 40 milliárd eurót különítünk el 2014, illetve különítettünk el 2014-2020 közt az éghajlatvédelmi kérdésekre. És természetesen nagyon fontos számunkra az is, hogy a szociális hatásokat enyhítetni, enyhíteni tudjuk, mert hogy itt is nagyon te, nehéz terheket kell majd viselni, és hát ebben, ebben a, ennek a kérdésnek a fontosságában is egyet tudunk érteni. Még egyszer nagyon köszönöm a prezentációját. Tegnap ott voltam a Régiók Bizottságának a 25 éves évfordulós ünnepségén, és hát biztos vagyok benne, hogy még nagyon sok sikeres évnek néznek elébe, illetve azt is tudom, hogy a régiók bizottsága és a szakbizottságunk folytatni fogja a gyümölcsüző együttműködését. Bien. Nous allons arriver au terme de... Elérkeztünk a, az ülésünk végéhez és elnézést, olyasmit fogok csinálni, amit nem szokványos. Ma december 5-e van, és ez a kabinet igazgatómnak a szülinapja is, Olivének a szülinapja, akit nagyon sokan ismernek önök közül. És hát ő nagyon nagy, mér, nagy mértékben hozzájárul a munkám sikerességéhez itt regi elnökként, úgyhogy nagyon boldog szülinapot kívánok neki. Olivier, boldog szülinapot! És mindenkinek köszönöm a részvételt. Most pedig a koordinátorok ülése következik. És mindenkit kérek, aki nem érintett ebben az ülésben, hogy hagyja el a termet. Lehetőleg csendben tartunk egy rövid 5 perces szünetet, és aztán folytatódik a koordinátorok ülése. Yeah, y a une